Ja, ich eröffne die Sitzung von heute Mittag. Megnyitom a délutáni ülést. Miután ma délelőtt nagyon sokan voltunk, és világos volt, hogy ma délután kevesebben leszünk jelen. A téma sem olyan téma, amely feltétlenül mindenkit izgat, a sok foci szurkoló nem jelent meg. Belet kollega hiányzik, és Boris is hiányzik. Remélem, hogy még eljönnek. De hát így van ez, hogyha röviddel karácsony előtt meghallgatást tartunk, akkor bizony számolni kell ezzel, és a jó pap holtig tanul, de hát ez most a megjelent szakértőket nem vigasztalja, de kedves szakértők bízzanak benne, hogy aki viszont itt van, az nagyon nagy figyelemmel figyelmez önökre, és komolyan fogja venni mindezt, amit önök mondanak. A Lisszaboni szerződés óta a szerződésben szerepel a sport szó, bármint is jelentsen ez. A fehér, sportfehér könyv, melyről Fiszesz kollega készített jelentést, körvonalazta ezt, de túl sokat nem várhatunk, de annyit talán várhatunk, hogy szabályokat állítsunk föl a labdarúgás, mi több a sport közegében, amelyek a verseny, és egyéb kérdéseket szabályozzák, hiszen nagyon sok szabálytalansággal találkoztunk a múltban, és előfordulhatnak újra ezek a szabálytalanságok, ezért van szükség a szabályozásra. Meghallgatásunkra ezért volt szükség, de sajnos egy szakértő, akitől a válaszokat vártunk volna, az UFA részéről nem tudott eljönni, nagyon fontos okoknál fogva, szakmai okoknál fogva, nem mondta el, hogy melyek ezek az okok. Tehát lehet, hogy Platini úrnak volt rá szükségem. Minden esetre Gálik Mitag és Andersen szakértőktől Hollandiából, Németországból és Dániából, áhuszból jön, ott jártunk nemrégiben a szakbizottsággal, Lokegárd kollega hívott meg bennünket, és áhuszt nagyon megszerettük, és nem is tudtam, hogy áhusznak sporthoz is köze van, tehát ő innen jön, Köszönöm szépen mindhármójuknak, hogy itt vannak. A Kölni Egyetemmel újton újra szakmai kapcsolatban vagyunk. Mióta 1996-ban megírtam az első jelentésemet, azóta kapcsolatban állok a Kölni Egyetemmel. Gálik az Europol, az Europol operacionális osztályáról jön Hágából, Hollandiából, mindenkinek megvan a saját maga szakterületen de azt remélem, hogy a felmerülő kérdéseket le tudjuk fedni. Nem akarok hosszabban beszélni, először megadom önöknek a szót, hogy önök a saját perspektívájukból tájékoztassanak bennünket azokról a problémákról, amelyeket mi felvetettünk, és amelyek alapján a szakértőket meghívtuk, és utána az előadásaik után pedig eszmét cserélünk, mint hogy egy szakértő nem tudott eljönni, nem szorat, szorít annyira az idő, de hogyha mindent hallottunk önöktől, akkor le is zárhatjuk persze majd az ülést, nem akarjuk túlzásba vinni a szakértők vélemény meghallgatását. Dálik úr, parancsoljon, öné a szó. Angolul beszél? Uh, thank you, Madam Chair. Uh, firstly, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megjegyezni, hogy örömmel képviselem itt a Europolt ezen a nagyon fontos ülésen, és köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek a meghívásért. Nick Garlick vagyok, és a Europol műveleti osztályán dolgozom 2003 óta, azt megelőzően az Egyesült Királyságban dolgoztam. A sport események manipulálása a szerencsejátékkal kapcsolatosan nem egy új jelenség, az amerikai baseballnak a Black Sox botrányáig nyúlik ez vissza. A 60-as években az angol labdarúgásban is voltak példák, és a 80-as években Angliában is, Olaszországban és Franciaországban a kriket esetében is voltak esetek, viszont ami megváltozott az az, hogy globálissá vált ez a bűnözés, és az internetnek köszönhetően a bűnözők most a világ másik felén is fogadhatnak, és egy társuk manipulálhatja a mérkőzéseket. Óriási összegeket használnak fel az illegális kifizetésekhez, és az internetes szerencsejáték honlapokon fogadásokat tesznek. A nyomozások nagy része Ázsiába vezet, ott található nagyon sok internetes honlap, és olyan személy is, aki a szerencsejátékkal foglalkozik. Nagyon sok esetben tájékoztatják ugye telefonon keresztül a bookmakereket, és a manipuláció a sport rendezvényekben egyre nagyobb horderejű, és magyarázható ez a globalizációval is, de Ázsiában a az élet része is a kulturális szerencsejáték. Vannak persze a jogszerű fogadások, és vannak olyanok is, akik mindent megtesznek azért, hogy ez sikeres legyen. Például a kínai gazdaság azt eredményezte, hogy sokkal nagyobb pénz áll rendelkezésre, amelyel, a, amelyet a szerencsejátékokra is lehet fordítani. Számos EU tagállam folytat nyomozásokat, amelyek a pénzmosást célozzák meg, és a nyomozati szakasz, a nyomozati folyamatok korai szakaszaiban arra törekszenek, hogy a rendészeti hatóságok koordinálják erőfeszítéseiket, és a tagállamok úgy döntöttek, hogy a legjobb módja ennek a közös nyomozó csoport. A közös nyomozó csoport egy olyan nyomozó csoport, amelyet egy adott időszakra hoznak létre, és ennek alapja egy két vagy több EU tagállam közti megállapodás, és a cél az, hogy konkrét eseteket nyomozzanak. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy szervezett bűnözési struktúrák vesznek részt ebben a jelenségben, és a bűnözésből származó jövedelmeket az interneten keresztül próbálják meg tisztára mosni. Úgy véljük, hogy a súlyos szervezett bűnözésből származó bevételeket, jövedelmeket fordítják a sportfogadásokra, és ezáltal növelhető a jövedelem. Ez jobb befektetésnek tűnik, mint a szokásos pénzmosás. A Europol pedig elemzést biztosít számos adattal. Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy a bűnözésnek ez a formája vonza a bűnelkövetőket, mert eh, nagy eh, a nyereség eh, lehetősége és a kockázat viszonylag kicsi. A közös nyomozott csoportokon kívül Olaszországban 2011. decemberében 17 letartóztatásra kerül, került sor, köztük voltak jelenlegi és korábbi játékosok is, a nemzetközi válogatott játékosai, és nagy előnyei vannak annak, hogy a közös nyomozott csoportok és Olaszország között folytassuk az együttműködést. Itt például Olaszország eh, egy nemzetközi elfogadó parancsot is kiadott egy eh, szingapúri eh, csoportosulás ellen. Szingapúrban a manipulált játékok nagyon jelentősek, és a folyamatban levő nyomozások is felhívták a figyelmet erre a kérdésre. Emlékeznünk kell arra, hogy a labdarúgás nem az egyetlen célpontja a szervezett bűnöző csoportoknak. Biztosította az is, hogy más sportágakban, mint a kriket vagy a tenisz is megjelenik ez a jelenség. Egyre több a nyomozás, amiből látható, hogy a rendészeti szervek egyre komolyabban veszik ezt a jelenséget, ami mindenképpen pozitív. A bűnözők pozitívnak tartják ezt, mert ez egy nagy nyerességgel kecsegtető tevékenység, és más bűnöző tevékenységekhez képest, mint például a kábítószercsempészet, viszonylag alacsonyabb kockázat és az ítéletek is alacsonyabbak, mint más tevékenységeknél, éppen ezért vonzó ez a bűnekövetők számára. Az észak-európai ligák különösen vonzóak, egyrészt azért, mert a skandináv és finn ligákra nyáron kerül sor, amikor európai mérkőzések nincsenek, úgyhogy gyakorlatilag ebben a szezonban is folytatható ez, a, ez az illegális tevékenység. Ráadásul a játékvezetők nem kapnak jelentős összegeket, tehát számukra is vonzóbb a meccsek manipulálása, mint például az angol Premier League-ben, vagy a Bundesligában, vagy a spanyol ligában. A top ligák persze nem immunisak a manipulálással szemben, mert be kell látnunk, hogy a játékosok és a tisztviselők is gyakran korruptak és gyakran a fiatal játékosok azok, akiket korábbi profik nyomás alá helyeznek. Nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést, és éppen ezért az UEFA maga is tisztviselőket nevezett ki. A labdarúgó szövet, szövetségek és a hatóságok közt együttműködés fokozódik, több intézkedés született, amelynek következtében a játékosok számára a tájékoztatás jelentéstétel is könnyebbé vált. Fontos az is, hogy megteremtsük a megfelelő környezetet ahhoz, hogy a játékosok készek legyenek az információ átadására. Az éló toleranciás megközelítés nem feltétlenül konstruktív, mert félemet kelt a sportolók körében, és éppen ezért nem fognak a tudomásukra jutott eseményekről tájékoztatni bennünket. A játékok manipulálásra tett kísérletek után megkezdődhet a megfelelő nyomozás, amint tájékoztatást kapunk ezekről, és nagy érdeklődéssel várjuk azt, hogy a többi vendég mit, miről, miről tud tájékoztatni bennünket, és persze a kérdéseiket is várjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Mitág úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony. Az előttem szólóval ellentétben a pénzügyi fair play kérdésére szeretnék koncentrálni. Ez egy olyan kérdés, amelyet forradalmi újításként vitatnak meg a nyilvánosságban, de viszonylag keveset tudnak róla. Éppen ezért egyrészt a keretfeltételekről szeretnék beszélni, utána pedig a pénzügyi fair play-ről beszélek, és a következtetéseket vonom le. Először tehát az elmúlt években való gazdasági változás határozta meg azt a Financial Fair Play-t. 2006 és 2010 között 12 és 9 12,9 milliárd euróra nőtt a foci által forgalmazott pénzeszköz. A leg legfontosabb öt ö, ö, foci csapat ért ezt el. Ugyanakkor sok foci csapat, például Barcelona 500 millióval ö, adósodottá vannak, akik 1,6-1,8 millió euróval ta- tartoznak. 19 milliárddal tartoznak egyebiránt a csapatok. Egyrészt a magas személyi kiadások, másrészt pedig a magas transferdíjak miatt a profi eh, foci 5 milliárd euró forgalmat eh, biztosít, eh, járulékos forgalmat a gazdaság számára, és ez alapján láthatjuk, hogy milyen hatalmas összegekről van szó, és miért van szükség szabályozni ezt a területet. Az UEFA már hosszabb ideje egy fizetési felső határól vitázott, de ezt nem sikerült elérni. A klub licensz eljárás, melyet az UEFA vezetett be, egy minimális elvárási katalógust határozott meg, amelyek eh, ugyanakkor eh, nem biztosítanak kellő mennyiségű ellenőrzési lehetőséget az UEFA számára, és eh, az országok speciális helyzetét se veszi figyelembe, például Spanyolországban nincsen nemzeti licenszeljárás. Az UEFA kisebb cégek számára nem adott licencet, például Majorca. Goldsmith esetében 2010-2011-ben. Ennek ellenére jelentős egyenlőtlenségek és versenytorzulások jönnek létre az európai klubok különböző pénzügyi modelljei alapján. Ez alapján ezúttal most arról beszélek, hogy hogy néz ki a licensz kiadási eljárás, és hogy néz ki a pénzügyi fair play. Nagyon fontos, hogy a befektetők szerepét nem egyként, ne egyformán szabályozzák, és a befektetők pénzeivel más-más módon bánnak. Az UEFA egy csap, egy szakértő csapatot állított össze, ahova meghívta a szakértőket, az Európai Profi Ligák szervezetét például, hogy dolgozzak ki a pénzügyi fair play tervezetét. Ezt 2010-ben elfogadták, 2011-ben elkezdték alkalmazni. Ez egy nagyon komplex eljárás, 99 oldalon 64 cikkből áll a szabályozó rendszer, mindazonáltal a jó hír az, hogy a pénzügyi kamara és a Dehánál úr által vezetett ellenőrző kamara felállt és működik, illetve a harmadik kamarát egy volt európai bírósági bíró vezeti. Mindezek a kérdések fontos szerepet játszanak, ugyanakkor csak az európai versenyben résztvevő klubokra vonatkoznak. Ilyen módon különbséget tesznek a releváns és nem releváns kiadások között. A releváns kiadások az operatív kiadások, a teljes Financial Fair Play szabályozás lényege az, hogy a kiadásokat és az bevételeket egy megfelelő monitorizási időszakban kiegyenlítse átmeneti szabályokat is elő, előirányoznak 2013-ban, 2014 ben és 2015 ben Még 50 millió eurót lehet elérni, de a rákövetkező három szezonban már csak 30 millió euróra lehet eladósodni a kluboknak. Nagyon fontos mind az infrastruktúra, mind a fenntarthatósági kiráfordások kiadások során, hogy ne legyenek magasabbak, mint a bevételek. A monitoring időszakot is meghatározták, de ugyanakkor ezt agregálni is lehet ezt az időszakot. Hogyha tehát egyszer a pénzügyi fair play rendszer működni fog, akkor már csak 5 milliós eltérés tolerál majd a rendszer. Nagyon fontosak a fair play szabályozások, a megfelelő bevételeket és kiadásokat egyeztetni kell, és hogyha nem tartják be a szabályokat, az UEFA büntetés szab ki. Technikai benyomást kelthet mindez, amit mondtam, de ezeknek nagyon konkrét és politikai jelentőséggel teli kihatásaik vannak. Elképzelhető, hogy az UEFA transfertilalmat, pontlevonást vagy pénzbírságot szab ki, vagy esetleg kizár valakit a versenyből, is. ez a különböző nemzeti ligák számára más-más kihatással lehet. Az 50 plusz 1 szabályozás alapján a Bundesliga biztos, hogy kevésbé érintett, de az angol és a francia liga igen. Többek között azért, mert egy, nem egy úgynevezett harmadik fél finanszírozza itt a transfereket. Nagyon nagy konzekvenciákkal jár ez majd Spanyolország és a spanyol klubok számára. Milyen potenciállal és milyen határokkal rendelkezik a fair play rendszer? Először beszélünk az esélyekről, a potenciálokról. Egyrészt azzal számolhatunk, hogy a elmúlt évek hatalmas kiadásai csökkennek majd. Az UEFA már dokumentált egy 36%-os transferkiadás csökkentést 2012. januárjában 2011 előszövetve. összevetve. A vizsgálati kamara elkezdte a munkát, az első rendellenességekre felhívta a figyelmet. 21 csapat, az Isztambul és más két török csapatot pedig kizárták az európai játékokból, illetve büntetéseket szabtak ki más csapatoknak. Malaga ellen pedig figyelmeztetést fogalmaztak meg. Láthatóak tehát az eredmények, de ugyanakkor határokba is ütközik ez az új szabályozási rendszer. Egyrészt a Financial Fair Play koncepció csak az olyan német klubokra vonatkozik, amelyek európai versenyeken vesznek részt. Második szempont, nagyon fontos ez is, minden részlet szabályozás ellenére még vannak szürke zónák, ilyen nem teljesen szabályozott zónák, mondjuk az infrastruktúrák, vagy a fenntartható, vagy hosszú távú kiadások tekintetében. Az egész pénzügyi fair play koncepció ugyanakkor a pénzügyi játszmák, illetve a pénzügyi könyvelési trükkök számára új esélyeket nyitnak, tehát továbbra is biztosítani kell, hogy kiskapukon ne kerüljék meg, a, vagy ne értelmezik kreatív módon a szabályokat. Erről már vita van most is. Egy példa, amelyet megemlítenék, a Manchester City egy tíz éves szerződést 504 millió euróról kötött bizonyos névhasználati jogok kapcsán, és az Arsenal London pedig csak 126 millió eurós összegű szerződést kötött. Tehát felmerül a kérdés, hogy Manchester City nagyon jól tárgyalta, vagy pedig a számok mögött esetleg rejtett szubvenció rejlik-e. A pénzügyi fair play további határai különösen a prez, nagy, magas presztízsű klubok esetében ragadhatók meg. A Manchester City vagy a Paris Saint-Germain került a figyelem homlok terében, 227 milliós veszteséget ért el a Manchester City, 120 milliót a, a Paris Saint-Germain, tehát ezek augusztus számok. A pénzügyi fair play további határait eh, felvázolom még. Mondjuk például, hogy mit jelent az, hogyha a jelentős csapatokat kizárnak a nemzetközi versenyből, és elképzelhető ez, hogy ez egy saját ne európai verseny megalapításához vezet. Felmerül az a kérdés, hogy a pénzbírságokkal mm, egészséges útra lehet -e terelni a klubok eh, költségvetését, és felmerül az is, hogy hogyan lehet ellenőrizni és végrehajtani ezeket a szabályokat. És a szankciók ellenőrzése hatalmas igazgatási ráfordítást igényel. A third party ownership és a leányvállalatok kérdése, valamint az állami segítségnyújtás kérdése is még vita témáját képezi. Végezetül az Európai Unió és a pénzügyi fair play kapcsolata. Az Európai Bizottság is, ez figyelemre méltó, támogatta ezeket a szabályokat. Már a 2011-es sportról szóló közleményében ahol arról olvasunk, hogy az Európai Bizottság üdvözli azokat az intézkedéseket, melyekkel a pénzügyi play t akarják javítani, másrészt ugyanakkor az Európai Bizottság fontosnak tartja, hogy az ilyen intézkedések megfeleljenek a közös belső piaci versenyszabályoknak. Ennek megfelelő vizsgálatot hajtottak végre, megvizsgálták, hogy ellentmond az EU jognak, végezetül pedig az Európai Unióról szó, működéséről szóló szerződés idevágó cikkeit is összevetették ezzel a szabályozással, és Platini és Almúnia biztos is találkoztak idén márciusban, és egy 13 pontos programot fogadtak el, és ez is nagyon jelentős szerepet játszott. Jelenleg a vita homlok terében az állami segítségnyújtás kérdése áll, például Spanyolországban adókedvezményt kapnak a klubok. Itt szeretném zárni mondandómat, illetve még egy-két összefoglaló észrevételt tennék. A Financial Fair Play koncepció központi és fontos lépés, amelyet jó irányba teszünk. A koncepciót az OLFA 2004 óta következetesen folytatja, és a kockázatmenedzsment szellemében fenntarthatóvá teszi. A koncepció nagyon sok szereplő bevonásával került kialakításra, és ez magától értetődő, hiszen nagyon sok egymásnak feszülő érve Eh, jelenik meg itt. Tehát politikai támogatást kell adni ennek a koncepciónak, másrészt pedig konkretizálni és pontosítani kell, és túl nagy kompromisszumok nélkül alkalmazni kell. Figyelembe kell, vel, kell venni továbbra is, hogy aki sokat keres, sokat tud kiadni, tehát felmerül a kérdés, hogy ezzel a koncepcióval az OFA nem a jelenlegi státuszkvót betonozza be. Ami pedig a versenyfeltételeket és az egyenlőtlenségeket illeti, ezt a kérdést is figyelembe kell vennünk, és felmerül az is, hogy ez a koncepció nem tartalmaz -e egyenlőtlenségeket, illetve hogy hogyan lehet redukálni ezt a koncepciót. Éppen ezért nagyon fontos a kiegészítő eszközök kérdése. Hogyan lehetne például a pénzügyi fair play koncepciót egy prémium modellé átalakítani, ami lehetővé tenni, hogy a megbízhatóan gazdálkodó klubok számára prémiumokat fizessenek. Felmerül az is kérdés, hogy az UEFA szolidaritási igényeinek mennyiben felel meg ez a koncepció. Figyelem, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a Champions League eh, most Porto és Amsterdam kivételével mindig az öt legfontosabb csapatból került, eh, ők nyerték meg, akkor láthatjuk, hogy egy privilegizált osztályba tartozó csapatok versengenek a bajnokok ligájáért, és a 455 millió eurós kifizetést figyelembe véve láthatjuk, hogy micsoda hatalmas összegeket fizet ki a bajnokok ligája, a Champions League. Az OLFA 2010-11-ben a szolidaritási intézkedésekben 238 millió eurót fizetett ki, ez egy jelentős összeg, de felmerül az a kérdés is, hogy ezek a különböző megközelítések mennyiben teszik versenyképesebbé és egyben szolidarisabbá, szolidárisabbá is az egész foci világot. Rövidre foghatva, tehát úgy gondolom, hogy a koncepció célra vezető, támogatásra érdemes, másrészt további pontosításokra van szükség, és ez többek között az Európai Parlament feladata is lehetne, hogy nyomon kövesse a koncepció alkalmazását, és támogassa a koncepció alkalmazóit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mitták úr. Most rátérünk az utolsó előadásra. Jens Andersen urat kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Ahogy most is hallottuk, a sport a szórakoztató iparhoz is hozzátartozik, és komoly árakat kell fizetni érte. Az amatőr ligák és csapatok néha arra kényszerítve érzik magukat, hogy illegális üzleti gyakorlatot folytassanak. És most válaszút előtt állunk. Örülök annak, hogy önök megszervezték ezt a meghallgatást, és köszönöm, hogy elmondhatom én is a gondolataimat. 97 óta a Play the Game hét nemzetközi konferenciát is szervezett a sport sötét oldaláról. Egyfelől a mozgáskultúra pozitív hatását is hangsúlyoztuk, de nem hallgattuk el a dopping, a korrupció, az előzetes megegyezések és a politikai összefonódások és az emberek kell való rossz bánásmód kérdéseit sem. Bármilyen kihívásról beszéltünk, a megoldás mindig ö, ugyanattól függ, hogy mennyire nyílt, hatékony és demokratikus a sportvezetőség, mennyire van jó kormányzás, jó irányítás a sportban. Ezért ebben a rövid időben, ami rendelkezésemre áll, a jó irányításról és az Európai Unió lehetséges szerepéről szeretnék szólni, abban, hogy hogyan lehetne ezt a sportágot a demokrácia útjára visszaterelni. 2011-ben Budapesten volt egy sportfórum, amikor egy maratoni vita végén egy kis kövérkés ember ragadta magához a mikrofont, azt mondta, hogy mindenhol ott a korrupció a nemzetközi sportfederációkban, a választásokat is befolyásolja, az óriás események megszervezését, a dopping teszteket is érinti a korrupció, mindent. Ezért azt kérte, hogy az állam ö, avatkozzon közben, mert az állam nélkül nem lesz megoldás, és konkrétan az EU biztosát kérte fel arra, hogy lépjen közbe. Ha nem történne semmi, akkor a jövő nagyon rosszul alakulna, mert egyre több olyan ország ból is származnak csapatok, ahol szinte a fán terem a pénz, és ez nagyon igazságtalanná teszi a versenyt. Ezt a mondatot nem egy korrupció ellenes aktivista fogalmazta meg, hanem egy egyszerű sportvezető, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke Aján Tamás, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is. És szavai rámutatnak arra, hogy a futball nem az egyetlen olyan sportág, ahol rossz irányítás érvényesül, bár tény, hogy a FIFA-t jobban szemügyre kéne venni. De beszéljünk most más sportokról is. Például az FIVB, a Röplabda Szövetség 24 éven át, 84-től 2008-ig Ruben Acosta vezetésével működött, ő mexikói. Ő két szabályt vezetett be, az egyik az volt, hogy bárki, aki szponzorként vagy TV szerződőként az FIVB-vel tárgyal, az 10%-át személyes haszondíjként félreteheti a szerződésnek. A második szabály pedig az volt, hogy minden szerződést az elnök ír alá. Pont, pont, pont. Ruben akosta egy olyan típusú etikai kódexet vezetett be, amelyben ő volt az egyetlen végrehajtó és ellenőr, és aki kritikát gyakorolt vele szemben, az azonnal repült. Az FIVB bevallotta titkos dokumentumokban, hogy Akosta legalább 33 millió USA dollárnyit keresett a saját zsebére ezeken az ügyleteken. Akosta vezetőségét végül is a sportlók fizették meg, illetve a nézők, és azok a tisztességes röplabda sportvezetők, akik egyébként stílszerűen vagy képzavarról szólva labdába sem rugat, rughattak mellette. A konzekvenciák, a következmények brutálisak voltak. Az argentin ö, korábbi röplabda elnök Mario Goyman rámutatott Ruben Acosta ö, disznóságaira a 2002-es világbajnokság előtt, amikor Argentina volt a vendéglátó ország, ország és erre válaszul Acosta kizárta Goymant, és így az argentin szövetséget is az FIVB-ből, és rendező státusz ellenére 800 ezer dollár büntetés kellett fizetnie az argentin szövetségnek. Tehát eh, látjuk, hogyha valaki még akár rendezőként is megszólalt, akkor mi lett vele? Goyman közben tönkrement, eh, pszichológiailag és anyagilag is, és egy korábban sikeres üzletember gyakorlatilag ö, eh, ö, azért volt kénytelen, azért került a rendőrség kezére, mert nem tudta kifizetni orvosi számláit. Tehát nagyon sok tisztességtelenség van. Az első demokratikus választások után, 65 évvel az FIVB élen még mindig ez működött. Tehát, de André Mayer megválasztása óta, aki luxemburgi, aki persze a múlt eseményeivel kapcsolatban felelősségét vitatja, talán javul majd a helyzet. Hassan Mustafa volt az egyiptomi kézilabda föderáció elnöke, aki 400 ezer euróval nem tudott elszámolni, és 600 ezer eurót kapott egy német marketing cégtől, a Sport5-től konzultációs díj fejében. Ezért cserébe ez a cég megkapta a tévésugárzások jogát és számos komoly vezetőt kirúgott állásából, akik ezt nem voltak hajlandók elfogadni. Amikor az Európai Kézilabda Szövetség saját jelöltjét állította 2009-ben Hassan Mustafával szemben, akkor ő gyakorlatilag elvette ellenfele mikrofonját, és nagy többséggel így aztán győzni is tudott. Számos sportágban van hasonló helyzet, és noha erre oda kéne jobban figyelni sokkal, mint amennyire most tesszük, az ISL botránynál még egy sem volt nagyobb a világban. Az ISL valaha a broadcasting és piac, sugárzás piaci jogok adásvevőjeként volt ismert cég, és a svájci bíróságokon olyan jogi státusz szerzett, amelyel domináns pozícióba került, és 160 millió svájci frankkal vásárolta meg gyakorlatilag ezt a pozíciót, meg kb. 100 millió eurót költött különböző vezetők megvesztegetésére. Thomas Hildebrand bíró szorgalmas munkája eredményeképpen azonban erre fényderült, és nagyon sok FIFA vezető és bukott Németországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban az ügy kapcsán. Ne felejtsék el, hogy a 100 millió euró 90 százalékát még mindig nem számoltak el, és tíz év csend után a sportmozgalomban senki nem meri vállalni azt, hogy ennek a pénznek a nyomára bukkanjon. Lehet, hogy még mindig vannak olyan vezetők magas posztokon, akik érintettek az ügyben. Az IOC belső reformokat kezdett bevezetni 1999-ben, amikor a Salt Lake City téli játékok kapcsán korrupciós botrány történt ki. Az IOC eh, ezeket a reformokat komolyan veszi, úgyhogy az IOC tagjai remélhetőleg nem keverednek korrupciós ügybe, de ezzel együtt is az IOC politikai és erkölcsi felelősségének maga sem felel meg a nemzetközi federációkban, az úgynevezett olimpiai család. Annak ellenére, hogy ezeket az elveket univerzálisnak nevezi, és a sportban a jó irányítás elvét kívánta bevezetni, maga sem alkalmazza ezeket teljes körülön, és csak akkor foganatosít szankciókat, hogyha egyértelmű bizonyíték van valamilyen korrupciós esetre. A FIFA ügyében is csak a külső nyomás kényszerítette a FIFA vezetőit arra, hogy reformokat vezessenek be, de azt nem látjuk, hogy a reformok hova vezetnek. Két iskola uralkodik az érintettek körében. Az egyik, amelyhez én is tartozom, azt mondják, azt mondja, hogy valódi reformra addig nem lesz lehetőség, amíg ugyanaz lesz a FIFA elnöke, aki 76 óta már az. Más egy, egy gyakorlatilag megközelítés is van, amely azt mondja, hogy az elnöke nélkül a FIFA-t nem lehet megreformálni, mert ő mindennek ellenében áll, ami kívülről jönne. Egy biztos. Ha önök és én nem tekintjük a FIFA-t, nem nézünk oda, akkor egy pillanat alatt le fog állni a reform folyamat, mi ki tudnánk mondani azt a szót, hogy pénz. Az Európai Sportmenedzserek Szövetsége nemrégiben Mark Pitt és Theo Zwanziger segítségével a közvéleményhez fordult, hogy kritikusan figyelje, kövesse figyelemmel a fejleményeket ezt a két szót hangsúlyozták. Meggyőződésem, hogy ebben a teremben mindenki egyetért azzal a gondolattal, hogy egy független egyesületi élet a demokratikus társadalom alapvető pillére. Ugyanakkor nem engedhetjük meg a, az egyesületeknek, hogy ezt a státuszt ö, olyan célokra használják fel, hogy közben korrupciós ügyek, sőt akár bűncselekményekbe keveredve sértik meg a társadalom alapértékeit. Itt az ideje, hogy a politikusok is reagáljanak arra, ami a sportvilágában történik. Néhány javaslatom is lenne arra, hogy a sportautonómia tiszteletben tartásával mit tehetnének a politikusok. Az önök joga és kötelessége az adófizetők pénzének az őrzése, óvása. A, az állami támogatások bármilyen szinten történnek ezek, illetve a beruházások, a nagy események megszervezése, az olimpiai atléták felkészülésének költségei kapcsán a kormányoknak és egyéb közhatóságoknak arra joguk van, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsék, és figyeljék, hogy az állami pénzeket száz százalékig transzparensen és demokratikusan költsék el a sportolók és a sport javára európai szinten a politikusok lehetnek felelősek azért, hogy folyamatos nyomást gyakoroljanak az európai és nemzetközi sportszervezetekre, és követeljék, hogy az ISL ügy óta a világbajnoksági meg, ö, ö, korrupciós és a röplabda ügyek óta eltelt időszak után végre ezeket az ügyeket akár több év távlatában is kivizsgálják és bíróságra vigyék. Önök határozzák meg azokat a az irányítási normákat, amelyek a sportszervezetekben érvényesülnek, hiszen az Európai Unióban sokuk formális együttműködésben működik. Ennek egyébként a kezdeti munkáját már az Expert Group for Good Governance in Sport fórumon elkezdték, és a miniszterek tanácsa is foglalkozott vele, az előkészítő akciók keretében, amelyeket a bizottság finanszíroz. A Play the Game és részt vesz ebben a Dán Sport Studies Egyesülettel és a Good Governance in International Sports Organization szervezettel, és hat európai egyetemmel, a European Journalism Centerrel és több német főiskolával mi nyílt módszert javaslunk arra, hogy hogyan lehetne mérni az átláthatóságot a sportban, áprilisban lesz az első ilyen komoly nyitóeseményünk. Egy további lehetőség az lenne, hogy az európai vagy akár nemzetközi szinten konferenciát szerveznének önök a sportban tapasztalató korrupcióról. 300 sportszakértőnek küldött a Play the Game ilyen értelemben a Kölni konferenciára meghívót, az IOC azonban nem válaszolt a meghívásra. Ragaszkodhatnának arra, hogy jobb irányítás érvényesüljön a sportban, legalább a 2013-as UNESCO 5. sportminiszteri konferencia kapcsán erről beszélni kéne, és májusban Berlinben is lesz a MINEPS 5-ös konferencia, valamint a Play the Game 2013-as őszi konferencián is ezt mi tematizálni fogjuk. Végül pedig úgy gondolom, hogy Európának vezető szerepet kéne játszani egy nemzetközi sportirányítási clearinghouse-ban, amely folyamatosan felügyelné és információ cserével segítené a korrupció megelőzését. asszony, tisztelt parlamenti képviselők, úgy érzem, hogy Aján Tamás kérése nyitott fülekre talált, az EU elkezdett fellépni ebben a kérdésben. Remélem, hogy a mai meghallgatás csak az első lépés, még sok további lépés követi majd a transzparencia megvalósításáért és a demokrácia megvédéséért. A Play the Game továbbra is rendelkezésükre áll nemzetközi tapasztalatával, hogy együttműködjön önökkel ezen a területen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hogy is mondjam, hát nagy csalódás keltett bennem mindaz, amit hallottam, és azt hiszem, hogy tényleg tennünk kellene valamit de azért emlékeztetném önöket arra, hogy annyira nagy hatalmunk nincs, mint amennyire szeretnénk, de legalábbis eh, az a feladatunk, hogy meghallgassuk önöket, és eh, megpróbáljunk a segítségükre lenni. Tehát köszönöm mindannyiuknak. Sajnos az UEFA képviselője nem tudott eljönni, jó lett volna meghallgatni valakit az UEFA-tól, de hát eh, így is boldogulunk. Számos hozzászólás lesz, úgyhogy még mielőtt Fiszász úrnak megadnám a szót, Mafromatis urat is szeretném köszönteni. A sportért illetékes korábbi előadónkról van szó, mielőtt ugye ő volt, aki korábban ezzel, font, ezzel a kérdéssel foglalkozott, mielőtt Santiago átvette volna ezt az anyagot. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, hát miután meghallgattuk az előadásokat, azt hiszem, hogy óriási munka vár még ránk. Nem tudom, hogy kellő illetékességünk is lesz-e ahhoz, hogy megbírkozzunk ezen feladatokkal. Számos dolgot feljegyeztem. Lehet, hogy összevegyítve fogom mindezt előadni, de számos témára szeretnék rávilágítani. Például beszélt ugye a fogadásokról. Természetesen különbséget kell tenni a legal betting és a match fixing között, hiszen itt különböző dolgokról van szó. meg kell próbálni megoldást keresni erre az egész problematikára. Az a jelentés, ugye, amelyet a sportról elfogadtunk, felvázolt bizonyos elképzeléseket. Az egyik az volt, hogy a korrupció szempontjából egy európai bűncselekmény kategóriát dolgozzunk ki. A tagállamok hatáskörébe tartozik ez, hogy a büntető törvénykönyvükbe ezt beépítsék. És ez persze nem csak a fogadásokra vonatkozna, hanem arra, a fajta korrupcióra, amely a különböző szervezeteken belül megjelenik, ugye a szövetségek, klubok és egyéb sportszervezetek berkeiben, hiszen nagyon súlyos jelenségről van szó, és ennek komoly gazdasági vonatkozásai is vannak. Például, amikor oda ítélnek valakinek egy olimpia rendezési jogot, ha a korrupció szerepet játszik, ugye ez a gazdaság, a turizmus vonatkozásában is súlyos következményekkel jár. Úgyhogy a korrupciónak ez a bűn kategóriája szerintem nagyon fontos. És egy másik elképzelés, amely szintén szerepel a jelentésben, az az, hogy a szellemi tulajdon jogot elismerjük a különböző sportrendezvények vonatkozásában. Itt ugye arról van szó, hogyha például valamilyen bajnokságot szervezünk, akkor természetesen a szervezőnőt illetik meg a merchandising jogok. Elég egyértelmű, hogy például a televízióknak a sugárzási jogot ő adhatja el, mindig úgy persze, hogy az információhoz való jogot tiszteletben tartja. De itt ugye azt mondták, hogy ha valakit megillett a rendezvény szervezésével kapcsolatos jog, akkor azt is meghatározhatjuk, hogy mely vállalatok fogadhatnak, és melyek nem. Tehát nem fogadhat bármely vállalat abban az esetben, hogyha a szervező erre vonatkozóan nem adott neki engedélyt. Aztán ugye vannak bizonyos kérdések, amik nem feltétlenül a sporttal kapcsolatosak, ugye a kriketről is beszéltek, ez lehet, ugye nem egy olyan sport, amit olyan különösebben jól ismernék, de a matchfixing ugye ott is felmerült, hogy ugye hány alkalommal lépett át a vonalon, vagy hány alkalommal lépett ki a térférre egy játékos, aki mondjuk napszemüveget viselt. Itt nem arról van szó, tehát ilyen dolgokban is lehet fogadni, tehát egy adott sportrendezvényen belüli eseményre fogadnak. Erre vonatkozóan is lehetne intézkedéseket elfogadni, az jó lenne. Mitág úr, főleg ugye a pénzügyi fair play-ről beszélt, teljes mértékben egyetértek vele, kitűnő volna, hogyha meghatározhatnánk bizonyos felső limitet, amikor valaki, valamilyen játékost szerződtetnek. Én például nagyon szeretem az operát, hogyha a világ jelentős színházai között meg lehetne állapodni abban, hogy az opera énekesek honoráriumát mennyiben fixáljuk, jó elképzelés lenne. Valamilyen fajta intézkedést meg kellene hozni. Emlékszem arra, hogy a jelentésben volt egy holland képviselő, aki előterjesztett egy módosítót, és azt fogalmazta meg, hogy a labdarúgó, a futballkluboknál korlátozni kellene a játékosok számát, tehát hogy hány játékos szerződhet egy klub, mert ezzel már a kiadások mértékét is korlátozhatjuk. Lehet, hogy ez egy jó elképzelés, de szerintem nem nekünk kellene eldöntenünk azt, hogy hány játékos lehet egy klubnak, vagy sem. Ezt a sportszervezeteknek kellene eldöntenie, és hát azért vetettük el annak idején ezt a módosítást. Vannak ugye gazdagabb és kevésbé vagyonosabb eh, klubok is a televíziós közvetítési jogok eh, függvényében. A Spanyolországban például nem a ligát illeti meg eh, a jog. A Spanyolországban ugye csak az foglalkoztatja a ligát, hogy a Barcelona vagy a Madrid győz, de ebben az évben semmilyen kétség nem férhet az, hogy az én klubom fog nyerni. Egy másik kérdés ugye a sportinfrastruktúra. infrastruktúra ez szintén különbségekhez vezet. Ha mondjuk van egy önkormányzat, amely egy sportinfrastruktúráért fizet, tehát egy stadionért, és ezt ingyen a város klubjának a rendelkezésére bocsátja, akkor ez a klub óriási összeget tud megtakarítani, és ezt a pénzt mondjuk a, egy új játékos szerzőtetésére fordíthatja. Ez is egy olyan kérdés, amelyet talán meg kellene tiltani és elhangzott az is, hogy körültekintőnek kell lennünk, mert a nagy klubok mindig is abba a kísértésbe estek, hogy saját versenyt, bajnokságot hoznak létre, mintha az amerikai NBA lennének. Tehát bármilyen fajta sport szervezet mentén cselekednek. Az európai nagy klubok és gyakran ebbe a kísértésbe esnek. A különböző európai ligák nem egyformák, nem is kezelhetjük őket képpen, egyforma módon. Arra kellene talán törekednünk, hogy minden egyes ligán belül figyelembe vegyük a különböző klubok anyagi lehetőségeit. A korrupció bűncselekményéről már beszéltem, ez szerintem ugye nem csak a fogadásokra kellene, hogy vonatkozzon, hanem azon döntésekre is, amelyek amiket a sport szövetségek hoznak meg. Blatter úrral beszéltem, és az igazság az, hogy amikor feltűnt, hogy amikor egy VB-t szerveznek, ha van mondjuk egy játékos vagy egy klub, és ez tényleg egy olyan kérdés, amelyről szeretném megtudni az önök véleményét, ha a klub például nem ért egyet a döntéssel, alá kell írni egy megállapodást, amelynek értelmében nem fognak a rendes igazságszolgáltatáshoz fordulni, máskülönben nem vetnek részt ezen a bajnokságon. Különbséget kell tennünk a sportigazságszolgáltatás és a rendes igazságszolgáltatás között. Én a jelentésemben le kellett mondjak egy olyan javaslatról, amelyet jónak tartottam, és amelynek érdekében létrehoznánk egy talán luxemburgi székhelyű bíróságot, amely a különböző esetekről ítélkezne, de ez ugye nem svájci kérdéseket vitatna meg. Mindenki különböző okoknál fogva ezt ellenezte, klubok, szövetségek, egész egyszerűen mindenki fenyegetve érezte magát. És amikor az ember a játékosokkal beszél, azt mondják, hogy ők egyáltalán nincsenek meggyőződve és nem is érzik magukat képviselve egy ilyen a svájci bíróság által hozott intézkedések által. Itt gyakorlatilag nincs is nagyon mit tennünk, mert számos olyan kollégám, akinek fogalmas sem volt a sportról, hát megpróbált nyomást gyakorolni rám. Úgyhogy ezt az egészet úgy, hogy volt, ki is töröltem a jelentésből. Hát ezek lettek volna bizonyos kérdések, amelyeket szerettem volna felvetni, de hát biztos vagyok benne, hogy a kollégáim sokkal jobban értenek a focihoz, és ők pontosabb kérdéseket tesznek majd fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ivo Belet, Belgium. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három konkrét kérdésem volna. Először is Garlic úrhoz címezném az első kérdést. Egy-két konkrét kérdésem volna, először is Gárlik úrhoz. Említette, hm, Pak asszony is mondta, hogy mennyire riasztó volt az előadása, mert valóban egy komoly veszélyt jelent a profi sport jövője szempontjából, de szeretnénk megtudni, hogy az Európol milyen egyéb lépéseket tervez, hogyan tudnak önök segíteni, hogyan tudunk mi segíteni Említette a nyomozásokat, amelyek a legtöbb esetben Ázsiába vezetnek. Hogyan tudunk mi innen Brüsszelből fellépni ezzel a helyzettel szemben, hiszen ez egy elvesztett küzdelemnek tűnik eleve. Van ugye az adatcsere a tagállamok között, a 27 tagállam között. Például a korai riasztó mechanizmusok, amelyeket maga a szerencsejáték ágazat létrehozott, erről is beszélt. Melyek azok a kezdeményezések, amelyeket európai szinten meghozhatunk, milyen javaslatokat tehet az Európai Parlament, ugye itt van a bizottság, a tanács, tehát melyek azok a kezdeményezések, amelyek európai szinten meghozhatók annak érdekében, hogy segítsünk egymásnak jobban fellépni ezen komoly veszéllyel szemben, amely a profi sportot fenyegeti. A második kérdésem, Gárlik úr, arra vonatkozik, hogy ugye a bizottság tavaly egy, vagy két évvel ezelőtt a közvet, az ügynökökről egy nagyon kimerítő felmérést készített. Tudna-e egy kicsit többet mondani erről az ágazatról? Ebben is részt vesz a Europol ennek a nyomozásában, hogy milyen kétes pénzügyi áramlatok vannak itt ugye a játékosokat képviselő ügynökök esetében, ugye említették a FIFA-t, Garlic úr tudná egy kicsit többet mondani nekünk azon nyomozásról, amely a FIFA-val kapcsolatos, és a Europol egy proaktív szerepet tölthet be a FIFA-n belüli esetleges csalás kivizsgálásában. És elnök asszony, ha megengedi, akkor volna még két kérdésem Mitág úrhoz. Egyetértünk önnel abban, hogy a Financial Fair Play egy nagyon fontos előrelépés, jó irányba mutat, de ugye említette a Manchester City esetét, a nagy 400 millió eurós szponzori szerződést, tehát ez is tükrözi, hogy a Financial Fair Play rendszerét nagyon kreatív módon megkerülték. Hogyan tudnak önök ezzel foglalkozni? Mit tudnak tenni? Fiszász kollégám pedig a közvetítési, a műsorszoros jogokat említette, ez is egy nagyon fontos kérdés. Nem kellene nagyobb szolidaritásra törekednünk a labdarúgáson belül talán úgy, hogy a pénzügyi szolidaritást a bajnokok ligáján belül megerősítjük. Már ugye most is van egyfajta pénzügyi szolidaritás, de hát a nagy ligák, ahol a műsorszórási jogá, jogok a legnagyobb bevételi forrást jelentik, sokkal többet kapnak a bajnokok ligájának a Champions League bevételeiből. Tehát valahogyan talán másképpen kellene a bevételeket, a műsorszórási bevételeket elosztani. És az utolsó kérdésem, elnök asszony, Santiago említette az esetleges plafont a átigazolási díjaknál. Itt is talán több szolidaritás lehetne megvalósítható, egy közös rendszerbe lehetne ezt átemelni, és így nagyobb szolidaritást valósíthatnánk meg. Hát lehet, hogy ez egy forradalmi gondolat, de talán ebből az elképzelésből valami mégiscsak kifejleszthető lenne, és esetleges javaslatokat tudnának megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pétra Kamerévert. Köszönöm szépen. Különösen, amit legutóbb ugye Andersen úrtól hallottunk, számos ilyen hírről már értesültünk a sajtóból, de ha így össze kapcsoljuk az elemeket, azért ez kezd egy krimihez hasonlítani, és igencsak elgondolkoztató. Garlic úrnál, úrnál kezdeném. Említette, hogy nagyon sok probléma, például a játékok, a mérkőzések manipulálása, a korrupció messze túllépi az európai térséget, és gyakran Ázsiában játszódnak ezen események, úgyhogy Európában érezhető a hatásuk. Szeretném tudni, hogy a nemzetközi nyomozó hatóságok között az együttműködés mennyire jó a Europol és a nemzeti európai nyomozó hatóságok, például az Interpol együttműködése mennyire jó, illetve az ázsiai hatóságokkal mennyire tudnak együttműködni. A második kérdésem pedig ugye hallottuk, hogy nem csak külső személyek próbálják, próbálnak keresni a játékok manipulálásán, hanem a szövetségeken belül, a szervezeteken belül is van korrupció. Erre vonatkozik a kérdésem. A nyomozati hatóságok egyáltalán képesek-e beavatkozni, vagy itt a különböző szövetségek önszabályozására bízzuk a kérdések tisztázását, mert ha igen, akkor erre vonatkozna a következő kérdésem. Milyen lehetőségeket látnak, illetve szükségesnek tartják-e azt, hogy a jogalkotó beavatkozzon, beavatkozhat -e egyáltalán, és be kell -e, hogy avatkozzon, hiszen korlátozottak a lehetőségeink a Lisszaboni szerződés értelmében. Az Európai Unió egyáltalán tehet itt valamit, és az Európai Parlament tehet itt valamit? A következő kérdésem pedig megint csak a Financial Fair play kapcsolatos. Én is úgy látom, hogy ez egy komoly előrelépés, jó irányba mutat, mindaz, amit az UEFA itt tett, de Miták úr, ha figyelmesen hallgattuk, amit mondott, akkor azt is megállapíthattuk, hogy a jelenlegi szabályozás azért még eléggé sántít, és megállapíthatjuk azt, hogy mindez minden bizonyal nem kielégítő, nem elegendő. Főleg, a figyelembe vesszük, hogy ugye említette, 6000 profi klub rendelkezik engedéllyel Európában, a Financial Fair Play vonatkozik rájuk, de csak az európai mérkőzéseken, bajnokságokon résztvevő klubokról van szó. Így persze sokkal kisebb azoknak a csoportja, akiknek kötelességük tartaniuk magukat, betartaniuk ezen szabályokat. Feltételezem, hogy örülhetünk, ha már száz ilyen klubról beszélhetünk. Az uefa belül folyik egyfajta vita arról, hogy ezt a rendszert ki kell terjeszteni mindenkire, hiszen úgy gondolom, hogy csak akkor lehet ez tényleg működőképes. Számos egyéb problémát is érintett még. Úgy tűnik, hogy a haladás itt csigatempóban valósul meg, főleg ha megnézzük, hogy milyen hosszúak az átmeneti időszakok a Financial Fair Play rendszerében. Elmondhatjuk, hogy a jelenleg hatályos szabályozás is még csak hosszú időn belül bizonyítja be, hogy hatékony-e. Említette ugye, hogy vannak különböző kibúvók. Lát-e valamilyen lehetőséget, illetve szükségesnek tartja ezt, hogy mi, a politikusok, vagy európai, vagy nemzeti szinten beavatkozzunk, és ezt jogszabályokkal is megalapozzuk, hogy egy kicsit felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán módunk beavatkozni, de szeretném tudni, hogy az önvéleménye szerint mit tehetünk. Azon kívül persze, hogy mindig az UEFA és az egyéb szövetségek figyelmét felhívjuk arra, hogy fejleszték tovább a rendszert. Ezen túlmenőleg ön szerint vannak-e lehetőségeink, hogy tegyünk valamit jogalkotói szinten? Danke. Martin. Köszönöm szépen, Lokegaard kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakértőknek, hogy tájékoztattak bennünket. Mindig, amikor önöket hallgatom, úgy tűnik, hogy újton új kérdések merülnek föl, és ez valóban aggasztó. Kollégáim már sokat mondtak erről, és csak egyet tudok érteni velük. Egy-két follow-up nyomon követő kérdésem van. Többen beszéltek önök közül Ázsiáról. Gárlik kollega pedig válaszolt is erre a kérdésre, ugyanakkor az egyik kollégám megkérdezte, hogy a helyi ázsiai hatóságokkal együttműködnek-e. Hiszen tudjuk, hogy Kínában például a korrupció nagyon aggasztó, ezért feltételezem, vélelmezem, gondolom, hogy talán a kínai vezetéssel felvették a kapcsolatot. Illetve hát rákérdezek erre, hogy felvették a kapcsolatot. Aztán az észak-európai ligákról is beszéltek. Tudják-e, hogy a skandináv országokban zajlik egy eh, nyomozás, illetve zajlik egy nyomozás? Ezen felül mi a legnagyobb akadály Európában az önök meglátása szerint? Hiszen úgy tűnik, hogy önök nagyon sok munkát végeznek, de ugyanakkor önök is akadályokba ütköznek. És ezzel összefüggésben kíváncsi volnék az szervezetekkel kapcsolatos aggájaikról, hiszen úgy tűnik nekem, hogy a nemzetközi sportszervezetekkel összefüggenek ezek a, ezek a kérdések. Mi több, számunkra is egyre nehezebb velük dolgozni, hiszen amikor szervezetekről beszélünk, a szervezetekkel beszélünk, mint hogyha nem volnának igazán készek együttműködni velünk. Kérdezem, hogy önök is ezt tapasztalják-e meg, amit mi parlamenti képviselőként megtapasztalunk. És összefügg ez valamilyen a politikával, a nagy politikával. Tehát, hogy esetleg a, a nemzetállamok, a tagállamok politikusaival sem hajlandók tárgyalni ezek a nemzetközi szervezetek. Köszönöm az utolsó bemutatót, előadást is. Két felvetéssel élt ön, szakértő úr. Az egyik a Clearing House megoldás és valóban kíváncsi volnék, hogy hogyan képzeli ezt el, hiszen konkrét eszközökre volna szükség ahhoz, hogy tovább léphessünk. És úgy tűnik, hogy a clearing house egy ilyen közös megoldás, egy ilyen megoldás lehetne a problémákra. Köszönöm, Boszkot úr. Boszkot asszony, köszönöm szépen, állnak asszony. Nagyon örülök, hogy ilyen sok nagyszerű szakértő van jelen Valóban nagyon fontos kérdéssel van dolgunk, hiszen a sport integritása minnyájunk számára nagyon fontos. A FISZASZ jelentés a LIBE szakbizottság napirendjén volt tavaly, és én készítettem a véleményt ezzel kapcsolatban. Itt a sport csalásról is szó volt, és a véleményemben többek között azt hangsúlyoztam ki, hogy a sportban mind az egyesületeken belül, ráadásul azokon kívül is a korrupció ellen fel kell lépni. Köszönöm tehát a példákat, amelyeket adtak. A sportszervezetekre épp úgy vonatkozik a törvény, mint a többi szervezetre, és kérdezem, hogy mit tehetünk mi, a kollégáim is rákérdeztek erre, akkor, amikor mondjuk a sportszövetségek al beszállítóknak vagy alszervezeteknek adnak ki licenszeket. Hogyan lehetne ezt jobban ellenőrizni? Ismerjük a FIFA helyzetét, amikor a Transparency International azt mondta, hogy nem vagyunk hajlandók tovább a FIFA-val foglalkozni, mert nem elég átlátható a tevékenysége. További kérdésem. A sport jövőjében úgy hiszem, hogy az integritás kulcskérdés lesz, máskülönben a sportok magukat teszik tönkre, a sportszövetségek. De persze itt a rendészeti vagy a jog érvényesítésének szempontjairól is szó van. Tehát két kérdésem van ezzel kapcsolatban, mindazzal kapcsolatban, amit idáig kérdeztem. Hogyan dolgozhatunk mi hatékonyabban? hisz ez nem csak a sportszervezetek vagy a sportér felelős miniszterek eh, jogkörét veti föl, hanem a bel- és igazságügyi politika kérdését, a rendészeti kérdésekről sem szabad megfeledkezni. És ugyanakkor úgy tűnik nekem, hogy hiányzik a koordináció. Múlt héten a Krim adhok bizottságnak az Európai Parlament szervezett bűnözési adhok bizottságának készítettem egy jelentést, és ebben kihangsúlyoztam, hogy itt rengeteg szereplő lép fel a szervezet bűnözés ellen, de a koordináció, mint hogyha hiányozna. És persze, ezt a problémát csak globális szinten lehet megoldani, de legalábbis az európai szinten is sokat lehet tenni. Az Európa Tanács is nagy lépéseket tett a megoldás irányában, de ugyanakkor úgy hiszem, hogy maguk az európai jogalkotóknak is aktívabbaknak kell lenniük. Kérdezem tehát, hogy hogyan látják ezt a kérdést. Hiszen minnyáján szeretnénk megoldva látni ezt a problémát, de éppen most eljött az ideje, hogy jobban összetartsunk a e kérdésben. Köszönöm. Émin Boyce Lengyelországból. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én is köszönöm a bemutatót, az előadásokat, és van itt egy-két kérdés, amelyeket felvetettek. De ugyanakkor teljesen világos, hogy a mi világunkban, illetve a sportvilágában több milliárd eurót forgatnak meg, és ez mint egy melegágyává válik a korrupciónak. A Lisszaboni szerződés 145. cikke legalábbis elméleti lehetőséget biztosított arra, hogy az ilyen betegségek ellen fellépjünk a sportvilágában. De a jogászoknak és nekünk is elemzésre van szükségünk. Arra vonatkozónak, hogy ezt a betegséget, ezeket a szimptomákat hogyan lehet európai szinten gyógyítani vagy kiküszöbölni. A sport már a már nemzetközi ügyé vált. És nem csak az európai kompetencia áll fenn, hiszen az UEFA-ban az Európai Unió kívüli sportklubok is tagok. De legalábbis lehetőségünk van arra, hogy bizonyos kezdeményezéseket inspiráljunk. Az a gondolat, hogy a sport visszáságai ellen egy konferenciát hívjunk össze, nagyszerű és üdvözlendő. Úgy hiszem, hogy lehetőség nyílna itt arra, hogy a sportról egy igazi mélyreható vitát kezdeményezzünk a sportról az egész világban. Nézzük csak meg a foci világát. A foci, a labdarúgás Európában van a labdarúgás egyik fellegvára. A legjobb csapatok Európában játszanak, és a legnagyobb pénzt itt Európában keresik meg a csapatok és a játékosok a labdarúgással. A játékosok adásából, vételéből, transferéből, valamint a különböző sportcikkek eladásából hatalmas belévételeket érnek el a klubok, és erre is ki kell térnünk a szabályozás során. Az Európai Uniónak kell tehát a sport kérdésének szabályozásában élejárónak lennie, és itt a 165-ös cikkre kell építenünk fellépésünket. Amikor a korrupció ellen harcolunk a sport területén. Arra van szükség, hogy egy világkonferenciát hívjunk össze. Santiago Fissas jelentésében nagyon sok hasznos, fontos gondolatot fogalmazott meg. Nagyszerű, pozitív példákról tesz említést ez a jelentés. De ugyanakkor kérdezem, hogy a pénzügyi fair play rendszere hogyan valósulhat meg. Azt hiszem, hogy szabályokra van szükség, amelyek ugyanakkor amelyek alapján a nemzeti szabályokat is megfogalmaznak. Az UEFA szabályokat bocsát ki. Az egyes csapatok, a Barcelona és a többi, ugyanakkor a nemzeti jogszabályok hatája alá tartoznak néha kereskedelmi társasági formában, máskor más jogi személyiséggel rendelkeznek, és így működnek ezek a csapatok, és más-más szabályok vonatkoznak rájuk, például az eladósodás és más kérdések tekintetében. Azaz, hogyha elfogadjuk ezt a programot, akkor ennek több évre, ezt több évre kell majd lebontani. Egyszerűen időre van szükség, hogy sorrendben járjunk a prioritások alapján, és az európai szinten is szabályozzuk a kérdéseket, és a kereskedelmi társaságokat lehetővé kell tenni, hogy a beszámoltatási rendszert is egyszerűsítsék. Egy további kérdés. A tévé rádió közvetítési díjak tekintetében több koherenciára és szolidaritásra van szükség. Hiszen ezek a jogdíjakra vonatkozó szabályozás csak bizonyos sporteseményekre vonatkozik, és bizony a nagy és a kis sportklubok közötti különbség, mint egy a távolság köztük még mindig túl nagy. Paradox módon a legnagyobb bevételt elérő közvetítési díjakból bevé, elért bevételeket elérő csapatok és klubok a leginkább eladósodottabbak. De van itt még egy kérdés. Az önszabályozás és a transferek kérdése. Nem vagyok meggyőződve rólam, hogy a transferek legfelső határa törvényileg meghatározható volna de legalábbis valamilyen módon átláthatóságot kell teremteni ezen a területen, különösképpen ami az ügynökök és ügynökségek jutalékát illeti. Valamint az edzők és nem egyszer különböző botrányokba keverednek, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a transferek kérdését egységesen és nagy figyelemmel kell szabályoznunk. És a jutalékokat kordába kell szorítani, nem szabad engedni, hogy a jutalékok túl magasak legyenek. Egy utolsó észrevétel. Lengyelországból jó példákkal szolgálhatunk a tekintetben, hogy hogyan lehet a korrupciós botrányokat felszámolni, és hogyan lehet tisztábbá tenni a sportvilágát. A lengyel labdarúgás évekkel ezelőtt súlyos korrupciós válságban volt, most pedig 300 ember áll bíróság előtt, és a felelősöket elszámoltatják. 2005-ben ugyanis egy a sportban tapasztalható korrupcióról szóló törvényt fogadott el a parlament. A matchfixing és az illegális fogadásokról szól ez a törvény. Nos, ez a törvény ugyanakkor általános érvényel bír. Máma azonban ezen intézkedések bevezetése után és azután, hogy a rendészeti szervek kitűnő együttműködést kezdtek, mára tehát a lengyel labdarúgás példaértékű, átláthatóan működik, és tisztán zajlanak a bajnokságok, a játékok. Úgy hiszem, hogy ezt a példát Európában is átadhatnánk, és ehhez szükség volna, hogy a sporton belüli bűncselekményeket, definícióját egységesítsük. Ez nagyon egyszerű. Ez volna az első lépés, tehát hogy a büntető tényállásokat egységesítsük, vagy közelítsük egymáshoz, ezzel tudnánk a match fixing, tehát a bunda ellen fellépni, hiszen a bunda globális jelenség. Tehát a korrupció tényállását egységesen kellene meghatározni az unión belül. Kis lépések ezek bár, de nagyon fontos lépések. Hogyan látják ezt? És mit gondolnak a nemzetközi konferencia összehívásáról, amit az előbb felvetettem? Megvalósítható volna ez? Köszönöm. Végül pedig két-három dolgot magam is elmondanék. Nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű, hogy nekünk be kell ezt vezetni. Ki az a mi, akik ezt bevezetnénk? Az Európai Bizottság nem vezethet be ilyesmit. Mi csak kérhetjük a sport tért felelősséget vállaló szervezetektől ezt. És az IFA az ugye ezt megpróbálta, de látjuk, hogy mennyire kevéssé sikerült, és önök is arról számoltak be, hogy mindig van kiskapu, amin keresztül kimenekülnek a bűnösök, és gyakorlatilag lehetetlen a felügyelet mert óriási apparátusot kéne felállítani ebből a célból, tehát ez nem ilyen egyszerű, de jó, hogy beszélünk róla, hogy mi mit tehetnénk konkrétan itt a parlamentben. Mi felhívhatjuk napi szinten akár a figyelmet erre a problémára. Ha az újságot olvassuk, és azt hiszem ez nem csak Németországban van az így, minden nap olvasunk valami korrupciós esetről, nagy cégek vezetői keverednek bajba, de a sportkorrupcióról nem hallunk minden nap. Itt nagyobb az összejátszás a bűnösök között. Tehát napi, mindennapi kenyerünk kéne tenni ezt a témát, imáinkban naponta el kéne ismételni. Nyilván egy nemzetközi konferencia érdekes lehet, de kérdés, hogy ennek milyen megfogható eredménye lenne. Ugye a UNESCO-nak is lesz, vagy volt berlini konferenciája. Jó lenne, hogyha itt egy ilyen helyen egy komoly ember azt mondaná, hogy most itt a legnagyobb nyilvánosság előtt erről beszélni akarok. Akkor kénytelenek lennének az érintettek valamit tenni. De meg van kötve a kezünk, de hát pofázni tudunk, és ezt meg is tesszük szívesen, és a média figyelmét folyamatosan ráirányítjuk a problémára, ha gondolják. Az Európolos úrtól szeretném kérdezni. A nulla tolerancia ön szerint nem megoldható. Jól értettem, amit mond? Ez volt a saját hozzáfűzni való. Most visszaadom majd a szakembereknek a szót, de ne akarjanak minden kérdésre mindannyian válaszolni, mindenki csak a saját területét érintő néhány kérdésre válaszoljon, ha szabad kérnem. Ki kezdi a válaszadást? Az Europol. Jó, parancsoljon. Köszönöm, önök asszony. A tőlem telhető módon megpróbálok minden nekem intézett kérdésre válaszolni, remélem nem hagyok ki egyet sem. Nem ígérem meg azonban, hogy mindegyikre tudok válaszolni. Az Európa szerepe az, hogy a tagállamokat támogassa a szervezett bűnözés elleni harcukban. A bunda kimeríti a szervezett bűnözés fogalmát, legalábbis a mi definíciónk szerint, és mi több ilyen vizsgálódást is támogatunk, de csak a tagállamok felkérésére léphetünk. Most is dolgozunk ilyen ügyeken. Hogy egy európai szakértői platformot létrehozzunk-e, szerintem ez jó ötlet lenne. Itt a tagállamokon múlik csak a dolog, Biztos, hogy sok jó információt lehetne cserélni a bevált gyakorlatokról. Például ennek mi örülnénk. Az Interpolnak egyébként van egy globális eh, bunda ellenes eh, munkacsoportja. Részt vettem néhány ilyen Lioni ülésén az Interpolnak, tehát létezik ilyesmi nemzetközi szinten. A fogadó cégek kereskedelmei jogaival kapcsolatban. Nem tudok azt hiszem erre válaszolni, mert ez nem tartozik szorosan a bűnüldözés körébe, bár amit erről tudok, hát az alapján az biztos, hogy sok illegálisan működő szavazó internetes oldal van, több ezer ilyen van, információink szerint, főleg Ázsiában egyébként. De ezek nemzetközileg működnek. Az Európol egy közös nyomozati csoportja ö, már most is működik ezen a területen, de nem ígérhetjük meg, hogy ezt bővítjük, ez a forrásaink alakulásától függ azt reméljük, hogy az eddigi nyomozások siker alapján megkapjuk a lehetőséget arra, hogy ezen a területen tovább lépjünk. Ami az Ázsiával kapcsolatos ügyeket illeti, az Europolnak nem terjed ki Ázsiára a nyomozati hatáskörre, nincsen megállapodásunk ázsiai országokkal információ cseréről, tehát nekünk nehéz ázsiai országok ügyeibe beleavatkoznunk, ugyanakkor, ha ázsiai szálat tárunk föl, akkor eddig is megtettük, hogy felvesszük az ottani nyomozati hatóságokkal a kapcsolatot a konkrét ügy kapcsán, és kérjük a további vizsgálódást. és persze van bilaterális összekötő tisztünk a tagállamokban, az EU-n belül ez nyilván könnyebb. A PlayStations egy olyan tevékenység, amelynek van köze a szervezett bűnözéshez. Egyes csoportok pontosan kiszagolják, hogy hol van egyáltalán a bundának esélye, és jól megszervezik a bundát, de ők sok egyéb bűncselekményben is részt vesznek, tehát erre szakosodott csoportokról nem tudunk. Ami a FIFA-val kapcsolatos korrupciós vádakat illeti, ahogy korábban elmondtam már, szerepünk az, hogy a tagállamok felkérésére szervezett bűneseteket vizsgáljunk. Attól tartok, hogy nincs saját kompetenciánk arra, hogy saját hatáskörben elkezdjünk a FIFA-nál vizsgálódni. Ha azonban erre egy tagállam, vagy több tagállam felkérne minket, akkor persze léphetnénk, ehhez persze a tagállamok közötti információ cserére is szükség lenne, de az nem jön össze, hogy mi saját kezdeményezésből indítsunk ilyen vizsgálatot. A tagállamok közötti együttműködés egyébként jó, rendszeresen találkozunk az Interpolos kollégákkal is, és Ázsiával is próbáljuk az Interpolon keresztül tartani a kapcsolatot. Ahogy korábban már elmondtam, azonban nincsen ennek jogi alapja, tehát nem kötelezi semmi az ázsiai feleket arra, hogy nekünk információt szolgáltassanak. A következő kérdés talán a Dán képviselő kérdése volt, hogy melyek a legnagyobb akadályok a munkánk során. Nehéz ö, itt ezzel választ adni, nem akarnám a sportszervezeteket vádolni, bár ö, ők sem mindig kooperatívak. A FIFA biztos, hogy végül is, formálisan legalábbis együttműködik velünk, és egyetért azzal, hogy ki kell vizsgálni az ügyeket, hiszen azért kereskedelmi érdekek is sérülnek, hogyha nagy csalások történnek, ha kiderülne egy nagy korrupciós ügy, akkor a legálisan eljárók ö, kára, kereskedelmi kára óriási összegre rugna. És persze a sportoknak sem tesz jót, hogyha a korrupció elburjánzik. Nem minden sport esemény korrupt, de tény, hogy bizonyos események azok. A Dán kollégának egy másik kérdése is volt, azt kérdezte, hogy vannak-e folyamatban levő nyomozati ügyek az észak-európai ligák kapcsán. Nemrégiben volt egy nyomozás, amelyet egyébként a sajtó is követett, amely a, a fogadás és a bundázás ügyét tárta föl Finnországban, egy csomó sportolót és menedzsert letartóztattak, és el is ítélték azóta a bűnösöket. Tehát egy nagy volumenű vizsgálat zajlott, és Norvégiában is volt egy hasonló nyomozás. Ezeket egyébként bele is írtam, és el is mondtam már korábbi felszólalásommal. A Nordic, az északi futball liga ligában a nyári események, nyári meccsek kapcsán több bunda gyanús és végül is bundá, lebundázottnak bizonyult mérkőzés zajlott, amelyeket feltártunk. Hogyan lehetnénk hatékonyabbak? És hogyan lehetne jobban kordigálni a nyomozásokat a tagállamokban? Azt hiszem, fokozatosan, folyamatosan javul a helyzet. Már korábban is elmondtam, hogy Egyre nagyobb tudatosság övezi ezt a problémát, és annak a tükrében, hogy most Európában mekkora a tagállamok között az együttműködés volumene, nem ö, azt hiszem nem mondhatjuk, hogy akár egy tagállam is mentes lenne a sportkorrupciótól. Benyomásunk szerint ez egy globális probléma valamennyi európai ország érintett, és kellene is, hogy az ellenek történő harcban is érintett legyen. A nyomozati ügyeket lehet koordinálni, de ahogy elmondtam már sokszor, mi a tagállamokat nem kényszeríthetjük erre. Ha a tagállamok felkérnek minket erre, akkor szívesen koordinálunk közöttük. Elhangzott, hogy esetleg egy egy szerződés segíthette-e ebben, vagy egy, egy, egy útmutató, ezt a szakértőknek kell eldönteniük. Mi sok példát ismerünk, korrupciós esetet, Lengyelországban például és a lengyel nyomozati hatóság nemrégiben beszámolt arról, hogy hogyan göngyöltek föl komoly korrupciós ügyeket, ez nagyon sok mindenre rávilágított. Tehát biztos, hogy ezek az esetek jó példát vagy ellenpéldát szolgáltathatnak. Ami a tolerancia szintjét illeti. Én valóban ellene vagyok a zéró tolerancia elvének, ugyanis sok olyan például új játékos van, akiket megvezetnek a tapasztaltabb és dörzsöltebb játékosok, menedzserek, belekeverik őket ügyekbe, és akkor, ha ö, az éró tolerancia elvét alkalmazzuk, akkor egy fiatal sportoló egész életén át hordozhatná a billogott bélyeget, hogy ő korrupt, pedig igenis tudjuk, hogy sok olyan eset van, ahol a fiatal sportolók ártatlanul keverednek ilyen ügyekbe. A bundázás egyébként ugye gyakran a fejük fölött zajlik, tehát miközben nem szimpatizálunk a bundázással, mint olyannal, de nem minden játékos tud a bundáról. A kriketben például nemrégében láttuk, hogy egy pakisztáni játékos ö, ö, a nála idősebb játékosok arra, hogy rossz passzokat adjon, nem is értette, hogy ezt miért teszik vele, és végül ő lett a bűnös, miközben ő csak utólag jött rá, hogy ez egy megegyezett bunda része volt, hogy majd a fiatal játékost játszatják rosszul, vagy hozzák rossz helyzetekbe. Tehát ezért mondom, hogy a zéró tolerancia nem mindig célra vezető, Remélem minden kérdésre válaszoltam, de ha kihagytam volna bármelyik kérdést, akkor még szívesen visszatérek ezekre, ha emlékeztetnek rá. Mitág úrnak adok szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A pénzügyi fair play területét két részre osztanám, a szolidaritás és az ajánlások területére. Azt hiszem, abban, amit elmondtam, már világos volt, hogy a pénzügyi fair play a Financial Fair Play megpróbálja korlátozni, visszaszorítani a pénzügyi visszaeléseket, ezáltal a sport finanszírozását is tisztábbá tenni. Ez szerintem a helyes irány. A második aspektus a szolidaritás, az azonban korán sem annyira elterjedt koncepció, mint a Financial Fair Play. Itt rátapintottak a lényogra, lényegre. Például amikor azt kérdezték, hogy a szolidaritási modellek közül melyik érvényesül, hogy a DVD-jakkal mit lehetne tenni, hogy egy szolidaritási alapot létre lehetne hozni. Igen, szerintem ezek mind jó elképzelések, de jelenleg ennél sokkal nagyobbak a bajok, nagyon korlátozott a mi és az önök fellépési lehetősége is ilyen téren. Két fontos adatot mondanak még. A Champions League-ben 2011-12-ben 754 millió eurót költöttek el, a szolidaritási intézkedésekre pedig 230 milliót. Ebből is láthatók az arányok. Tehát tényleg erre az aránytalanságra építve lehetne követelni, hogy legyen, ezek, legyen ez a két terület egymással jobban kiegyensúlyozva. Nyilván ez is szövetségi kérdés elsősorban, de ha ezt hangsúlyoznánk, akkor el lehetne lépni. Ami a FIFA-t illeti, a legkülönbözőbb javaslatok vannak most az asztalon. A Champions League től is kaptunk elképzeléseket. Én azt a tanácsot adnám, hogy figyeljük tovább a helyzetet, kritikusan és közelről, és Pakasszony talán önnek azt mondanám, hogy indítson folyamatos vitát erről a kérdésről, hogy ne lehessen megkerülni a kérdést. Hogy konkrétan mit tegyünk, tehetünk, konkrét, közvetlen lehetőségeink, a 160-as szikke alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 160-as szikke alapján nem nagyon van esély, nekünk csak regulációs, jogszabályalkotási kompetenciák van, de a közvélemény mozgósítása az nem tilos, és tipikusan a parlament feladata lehet, és gondolom, hogy minden szinten érvényes az, hogy ha az európai sport fejlődését akár pénzügyi, akár politikai szempontból, vagy jogi szempontból vizsgáljuk, további vitákkal kell támogatni, hogy egyáltalán legyen alapunk, amire építve aztán konkrét intézkedéseket hozhat az, aki ezért felelős. Tehát szerintem elsősorban publicitásra van szükség, nyílt párbeszédre az EFA-val, IFA-val, FIFA-val, és fontos az is, Ébert kolléga mondta ezt el, hogy a nemzeti szövetségeket is szólítsuk meg, intenzívebben, mint eddig. A nemzeti parlamentekkel is folytasson esetleg az európai politika párbeszédet, mert igen, és rá szabad arra kérdezni, hogy az egyes tagállamok mit tesznek saját házuk táján a korrupció ellen. 27 ö, tagállamnak nem csak 27 különböző jogrendje van, hanem 27 különböző szervezett sport infrastruktúrája, és mindenhol másképp kell és lehet küzdeni a korrupcióval szemben, de ha beindulna egy ilyen párbeszéd a nemzeti parlamentekkel és a nemzeti sportszervezetekkel, ernyőszervezetekkel, akkor jobban lehetne hatni a nemzeti alsóbb szintű sportegyesületek szintjére is. Ezt tehát el lehet kezdeni, és központi feladat lenne, hogy az állam adó intézkedésekkel, támogatási eszközök jobb felügyeletével, a szolidaritást is figyelembe véve a kinövéseket lenyesegesse. Végül pedig a nemzetközi sportszervezetek alapvető szerepe kapcsán, és ebben ugye itt a kollégák is érintettek, szerintem az Európai Parlamentnek, bizottságnak és tanácsnak lehetne egy vezető szerepe, hiszen mi önök szupranacionális szervezet vagyunk, és ki más, hanem ezek a fő európai szervezetek lehetnének azok, amelyek nemzetközi sportszervezetekkel együttműködve a demokratikus normákat, játékszabályokat bevezethetnék. Strukturális háttéret biztosítva, ellenőrzési, egységes ellenőrzési rendszereket bevezetve. A nemzeti sportszervezetek nagyon hierarchikusan szerveződőek és ott a belső kontrollmechanizmusok néha nagyon gyengék, ahogy itt a kollega úr elmondta. Tehát itt segíthetne, ha az egész struktúrát európai szinten áttekintenénk, és bevált vagy bevállónak tűnő modelleket terjesztene Európa, nem csak pontszerűen figyelne oda ezekre a problémákra, hanem fenntartható módon egy egységes keretet teremtene. Köszönöm szépen. Andersen úr. Köszönöm szépen, és én is köszönöm a rendkívül érdekes és ugyanakkor nehéz kérdéseket is. Akár az egész estét, sőt, talán az éjszakát is igénybe vehetné az, hogy megválaszoljam ezeket, de azért engedjék meg, hogy megközelítsem ezt a, egy olyan, megközelítsek egy olyan témát, amely nincs ugyan a renden, ugyanakkor meghúzódik a háttérben, nevezetesen mit tehetünk mi, európaiak, amikor egy ilyen nehéz kérdéskörrel akarunk megbirkózni a globalizáció korában, hiszen pontosan erről van szó a sportnál. Más ágazatokat is drámai módon érintett ugye a elmúlt 30 évben a globalizáció sportról is ez mondható el. Kollégáim és mások is dokumentálták, hogy a globalizációnak konkrét következményei vannak a sportra nézve. Például a mega rendezvények már nem Európában kerülnek megrendezésre, mint korábban. Számos feltörekvő gazdaság és ország egyre jobban megbecsült, mint egy ideje, és ők is egyenlő bánásmódot várnak el a Nemzeti Közi Sport Szövetségek részéről, ahol korábban Európa dominancia volt megfigyelhető. A helyzet más, például a kongresszusokon, a kis országok fokozottabban megjelennek, és minden nemzet egy szavazattal rendelkezik, egyre inkább bevezetik ezt a rendszert, ami segítette biztosítani a jelenlegi elnök többség, számára többséget. Egészen addig, amíg az elnök ezt erre igényt tart Európának, ennek ellenére a sporton belül is, mint piacon, komoly pozíciója van számos sportágban. Az európai piac dominál, és ez mozgásteret biztosít a politikai fellépés számára. Van még valami, amit nem lenne szabad kizárnunk, nevezetesen azt, hogy a globalizáció azt is jelenti, hogy a hírnév is globalizálódik, még a korábbi sportvezetők is népszerűségre tartanak igényt, és olyan elbánásra vágynak, mint az államfők, és azt akarják, hogy a média is tálcán hordja őket. És tiszteletet akarnak kivívni, kivívni maguknak kollégáik által. Ez tehát egy olyan folyamat, amelynek van egyfajta humán vonatkozása is. Összefoglásképpen azt mondhatnám, hogy Európa szava igenis számít. Lehet, hogy vannak jogi nehézségek, de azért ez egy politikai kérdés is egyben, és örömmel mondhatom azt, hogy az Európai Unió a megfelelő irányba halad. Most pedig, hogy konkrétan a sport vonatkozású részére térjek át, szeretném elmondani, hogy a match fixing és a korrupció a szövetségeken belül, és még a doppingolás gyakorlatilag ugyanannak a háttérben meghúzódó problémának eh, az oldala. Ugyanis eh, a szövetségek nagy eh, tiszteletnek örvendenek, és a szövetségek meg lehetővé tették azt, hogy mindez egy nagy iparágán nője ki magát, mindenféle ellenőrzés nélkül. Nem kielégítő sem a külső ellenőrzés, sem pedig a belső ellenőrzés. És semmilyen fajta reform nem történt, anélkül, hogy a külső nyomás ezt ne idézte volna elő. A sportvezetők voltak azok, akik nagyon nagy összegeket gyűjtöttek össze, és úgy reagáltak, ahogyan azt más is tette volna, hogy Oscar Wilde-ot idézzem, mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudunk egy olyan hálózatot teremteni, amely kellő külső ellenőrzést biztosítana. Azt hiszem, hogy az a fajta politikai ellenőrzés, amelyek, amelyet önök ma gyakorolnak, egy nagyon fontos alkotóelem lehet. De már 2006-ban azt javasoltam, hogy ez szisztematikus kell, hogy legyen, és nemzetközi szinten kell, hogy megvalósuljon. Akkoriban azt javasoltam, hogy egy olyan intézményre volna szükség, amely a ö, dopingellenes ügynökség, világügynökség mellett feléphetne a korrupció bármilyen fajta megnyilvánulás ellen a sporton belül. Azt kell mondjam, hogy a sport szövetségek nem igazán ugrottak rá erre az elképzelésre, és a kormányzatok sem akarnak nagy összegeket áldozni erre. Éppen ezért ezen vonakodás fényében, hiszen mondhatjuk, hogy vonakodás ez, amit tapasztaltunk minden oldalról, azt mondom, hogy először is egy clearinghouse-ra van szükség, amely az információcserét elősegíteni, és talán szolgáltatást is nyújtana a sportszervezeteknek, hogy egyfajta minőségjelzést adjon számukra, ellenőrizhetné a milyen szövetségeken belül az irányítás, ellenőrizhetné a számláikat is. Számos szervezet tudja, nagyon is tisztában van azzal, hogy annak érdekében, hogy jó hírnévre tegyen szert, hogy a hitelessége meglegyen. Ehhez az kell, hogy mások adják meg azt a hitelességet, amelyre az ember igényt tart. Az ember nem követelheti ki magának ezt a hitelességet. Éppen ezért egy nemzetközi audit szakértőkkel bíró szervezetre volna szükség, amely egy ilyen fajta védjegyet tudna adni a sport számára, mert a sportban ez, erre nagy az igény úgy indulhatunk el ebbe az irányba, ha önkéntes alapra helyezzük mindezt. De szeretnék megemlíteni valamit a jogszabályokkal kapcsolatban, ahol nem vagyok jogi szakértő. A legtöbb sport szervezet székelye Svájc. Svájc Svájc rendkívüli módon érintett a közelmúltbeli FIFA botrányokban, és Svájcot nagyon is foglalkoztatja a nemzetközi hírneve. Tehát ez megint csak egy pusztán politikai kérdés. Hogyan kezeljünk olyas valamit, mint például a nemzetközi hírnév? Ennek eredményeképpen azonban a svájci kormány és parlament egy tanulmányt készítetett arról, hogy hogyan lehet a jogszabályokat módosítani, hiszen a kenőpénzek és a zsarolás, ez 2006-ig az ilyen összegek kifizetése legálisnak minősült Svájcban, és sok esetben továbbra is annak minősülne. Tehát úgy gondolom, hogy Svájc is felismerte, hogy a politikai nyomás, a média nyomása és a közvélemény figyelme miatt szükség van arra, hogy ne úgy tekintsenek az országra, mint aki teljes egyesülési szabadságot biztosít azon személyeknek, akik visszajelnek az ilyen előjogokkal. Semmi sem változott eddig a svájci jogszabályokban, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy a változás elég valószínűnek tűnik. Összefoglásképpen azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi koordinációra szükség van, nemzetközi szervezeteken belül nagy szkepticizmussal és ellenállással fognak találkozni, ha ezt felvetik, de vannak emellett felsorakoztatható érvek. Az információcsere is hozzásegíthet a korrupció monitorozásához, és egyfajta védjegyet lehetne biztosítani a nemzetközi szervezetek számára. Elnök, köszönöm szépen. Röviden szeretném még hozzátenni ahhoz, amit a Europoltól érkezett kollega mondott. Jól értettem. Nem hiszem, hogy itt bárki egy fiatalt, aki belekeveredik egy ilyen ügybe, nem akarunk valakit terhelni ezzel egy egész életére nézve. Nem akarunk senkit sem megbélyegezni. Az írotolerancia ugyanakkor az ilyen esetekben amikor tényleg hivatásosan űzik ezt, ott valóban zéro toleranciát kell tanúsítani. Nem akkor, amikor egy fiatal sportoló be, lekeveredik ebbe a gépezetbe, mert akkor néha kegyelemmel kell eljárni. Tehát azt hiszem, hogy jól értettük egymást te tekintetben, és a védjegyet pedig jó elképzelésnek tartom, Andersen úr. Ezt fontolóra kellene vennünk, és Santiago sajnos igazad volt, mert hogyha a svájci jogról beszél, hogy eleve már Svájcban is megkérdőjelezik mindezt, akkor valóban igazad volt, amikor a amikor egy új lehetőséget vetettél fel, de sajnos akkor elleneztük ezt, vagy vissza kellett vonnod, nem tudom, egyáltalán ki kényszerített arra, hogy visszavond ezt? Ki volt ennek a mozgatórugója? Ezt azért ki kellene nyomoznunk. Ez eléggé sajátos, úgyhogy azt hiszem utána járunk ennek. Láthatjuk tehát, hogy a sporton belül a globalizáció komoly kihívásokat jelent, és komoly kísértéssel is jár, úgyhogy meg kell próbálnunk egy kicsit ezzel szemben fellépni. Noha korlátozottak a lehetőségeink. Itt van valaki a bizottságtól is, aki talán hozzá szeretne ehhez szólni. Jean-Luca Mente. Parancsoljon. Yeah, thank you, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Majd. Sok minden elhangzott a Financial Fair Play kapcsán, ehhez eh, nem igen tudok mit hozzátenni, hiszen tökéletesen kifejtette ezt eh, Mitág professzor úr. A jó kormányzással kapcsolatban is eh, Andersen úr nagyon releváns információt osztott meg velünk, nem utolsó sorban azt, hogy vannak projektek, amelyeket az előkészítő felépések terén támogatunk. Az egyik ilyet a Play the Game irányítja. Ismertetetem önökkel az eredményeket, mert nagyon érdekes ez a projekt, és minden egyes projektre vonatkozóan a jövő év első felében tudunk információkkal szolgálni. A szakértői csoport a jó kormányzásra vonatkozó elveket is össze fogja gyűjteni és közzé fogja tenni. Én a hozzászólásomban a match fixingről szeretnék, a bundázásról szeretnék beszélni, és választ szeretnék adni a bizottság részéről arra a kérdésre, amelyet önök is felvetettek. Nevezetesen azt, hogy mit tehetünk, az európai intézmények mit tehetnek ezen a területen. A jogszabályalkotás sajnálatos módon nem opció. A szerződés 165-ös cikke alapján ezzel ugye tisztában vagyunk, de azért van jó néhány dolog, amit megtehetünk, és amit meg is teszünk egyéb területeken. Először is szeretnék kitérni egy olyan aspektusra, amely nem hangzott el, ez a megelőzés. Amikor az érintettekkel beszélünk, mindenki egyetért abban, hogy a megelőzés kulcsfontosságú, ha fel akarunk lépni ezzel a jelenséggel szemben. Itt ugye a tájékoztatás, a figyelemfelkeltés az, amire ki kell térnünk. Főleg ugye az atléták, a sportolók, a játékosok, de egyéb érintett felek, mint ugye a játékvezetők, trénerek és egyéb szervezetek, a célcsoportok. Öt projektet választottunk ki az idén, az előkészítő fellépések keretében jövőre kezdődik meg a munka, és a bevált gyakorlatok megosztása a lényegesít. Bizonyos sportok esetében pedig szeretnénk a, a bevált gyakorlatokat összegezni. A bizottság, ha nem tévedek, két héttel ezelőtt vitatta meg az EU-nak az oktatás képzés programját, hogyha sikerül ezt elfogadni, akkor ezáltal az Európai Unió eszközökre tesz szert, és jobban kiépítheti ezt a fajta támogatást. A második fontos kérdés a jogalkotás. Említettem, hogy a 165-ös cikk értelmében nem nyílik lehetőségünk arra, hogy jogszabály dolgozzunk ki, de nyomon követhetjük a Sport Európai Dimenziójáról készült jelentést, amelyet Fiszász úr készített. És egy tanulmányt készíthetünk el, hogy egyértelmű képet nyerjünk arról, hogy mely az alkalmazandó jogi keret a sporttal kapcsolatos csalás terén. A bizottság közítette ezt a jelentést a honlapján, és látható ebből, hogy van ilyenfajta jogszabály jó néhány tagállamban, máshol azonban nincs. Ugyanakkor azon tagállamok, amelyek nem rendelkeznek ilyen konkrét büntetőjogi rendelkezésekkel más korrupcióra vagy csalásra vonatkozó jogszabályokkal rendelkeznek, amelyek alkalmazhatóak. A Europol említette, hogy folyamatban vannak különböző nyomozati eljárások jó néhány országban. Ezek közül kettő, Németország és Finnország azok, országok, amelyeknél a sportra vonatkozó csalás, mint jogszabály nem létezik, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy nyomozateljárásokat folytassanak, és a bíróságok büntetőjogi ítéleteket mondjanak ki. Tehát talán a jogszabályok harmonizációja, ami tudjuk, hogy egy nagyon hosszadalmas folyamat, nem jelent prioritást most. Inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy együttműködjünk, és ezt az együttműködést javítsuk. Másfelől amely a jogalkotást illeti, tudják, hogy az Európa Tanács folytat most tárgyalásokat egy egyezményről, amely a sporteredmények manipulálásával foglalkozik, és ennek eredményeképpen is bekívánjuk tömni a joghézagokat. A harmadik terület pedig az együttműködés, amelyről hallhattunk. Fokozottabb együttműködés szükséges az érdekelt felek között, hogy a matchfixing-el szemben fellépjünk. A szakértői csoport, ugye a, a fogadóirodák, a szerencsejáték szabályozók, a Europol, Eurojust jelen voltak a szakcsoportban, és mind felvetették az elképzeléseiket, és olyan gondolatokat terjesztettek elő, amelyeket a tanácsnak meg kellene majd még vitatnia. A bizottság október 23-án egy cselekvési tervet ismertetett az online szerepjátékról, amely tartalmaz gondolatokat arról, hogy mit lehet még tenni. Egy szakértői csoport a tagállamok szakértőivel összeül, és megoszt, megosztja az információt, és ezek közé tartozik a sport integritásának védelme és szavatolása. Egy másik pont ebben a cselekvési tervben egy olyan ajánlás, amelyet a bizottság 2014-ben fog elfogadni a bevált gyakorlatok megosztásáról. Ez arra vonatkozik, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsuk az együttműködést a megelőzés területén, hogy fellépjünk a jelenséggel szemben. Jó, bevált gyakorlatokat szeretnénk ismertetni a fogadások betiltására vonatkozóan. Bizonyos sportszövetségek nemzetközi, európai szinten életbe léptettek ilyet. Meg kell vizsgálni, hogy a határokon átnyúlóan hogyan tudjuk ezt érvényesíteni, és hogyan tudjuk jobban megosztani az információt a gyanús gyakorlatokkal szemben. Tudják, hogy amikor felmerül egy rendezvények kapcsolatos gyanú, a bundával kapcsolatos gyanú, akkor szükséges az információ csere, tovább kell vizsgálnunk ezt a kérdést nemzeti szinten, főleg határon átnyúló európai szinten, hogy jobb támogatást tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen! Jól láthatjuk, hogy az Európai Bizottság holott nem hosszú ideje rendelkezünk hatáskörrel a sport területén, igazán komoly munkát végez, nagyon örülünk ennek, és mindent megtettünk, hogy ez így is legyen. Úgy hiszem, hogy a bizottság jó úton jár. Azt hiszem, hogy a sport területén, épp úgy, mint más területeken, szubszidiárisan kell eljárnunk, és a bevált módszereket, eljárásokat meg kell tanulnunk egymástól, és ez a bizottság feladata, hogy a tanácssal is megértesse, hogy egymástól kell tanulnunk, úgy, hogy akár úgy is harmonizáljunk dolgokat, amelyeket nem is így nevezünk, szubszidiális módon. Tehát úgy hiszem, hogy biztosítanunk kell, hogy a szervezett hallgatást megtörjük egy-két területen, hangosabban kell szólnunk, fel kell emelnünk a hangunkat, és nem csak ma, itt, hanem újton újra fel kell hoznunk ezt a témát, hiszen erre lehetőségünk van, hiszen hogyha mi nem beszélünk e kérdésről, kiemelje meg a hangját feladattal rendelkezünk ezen a területen, tudjuk, hogy sok minden hiányosságokkal szemtől szenved, éppen ezért elégedetlenségünket hangoztatnunk kell, és morális fenntartásainkat is szóvá kell tennünk. Nagyon megköszönöm a három szakértőnök, hogy eljött és felkészült, a negyedik nem jött el, de lehet, hogy őt egy kicsiket a vádlottak padjára ültettük volna, nagyon jó volt, hogy ilyen sokat tapasztalhattunk, tanultunk önöktől, és hallhattuk, hogy sok mindenben egyet is értünk, és hallottunk arról is, hogy hol tárul fel az új cselekvés lehetősége. Természetesen az UEFA-val keressük a további párbeszédet, megköszönöm a bizottságnak is, hogy eljött, nagyon megvilágosító erejű volt, amiről beszélt, úgy tűnik, hogy kitűnő munkát végeznek. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy könyvtárunk kitűnő kutatást végzett, hogyha ezzel nem rendelkeznek, örömmel átadom ezt az anyagot. Úgy hiszem, hogy ez ugye nem egy vaskos kötet, de nagyon megvilágító erejű és jó betekintést ad a sport területére. Köszönöm szépen azon kollégáknak, akik állhatatosan itt voltak, köszönöm a szakértőknek a munkáját. Most pedig kérem, hogy fogadjuk el a koordinátorok ülését. Úgy tűnik, hogy senki sem ellenzi ezt. Egyebek, ez a 12. napi rendépont úgy tűnik, hogy mindenki siet haza karácsonyfa alá. Következő ülésünk január 23-án, 24-én kerül sor. Ne felejtsék el, hogy a Boris jelentés módosítóit a Strasburgi hét csütörtökéig, tehát január 17-ig lehet benyújtani. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, köszönöm a tolmácsoknak a munkájukat, a tolmácsok is köszönik mindenkinek, aki a világhálón hallgatta őket. Boldog karácsonyt kívánunk, és a tolmácsok is visszakívánják, és boldog új évet. Reméljük, hogy sok pénzt és sok programokat kapunk arra, hogy folytathassuk munkánkat, de most pedig egy picit hátradőlünk és várjuk a karácsony szent ünnepét. Köszönjük!